Eh, Itt a Szíriában kialakult helyzetről van szó. A bizottság alelnöke, az Unió külügyi és, fő, és biztonságpolitikai főképviselője ö, szólalt volna fel, de most értesítenek arról, hogy távollétében ezzel a témával quien eh, eh, planteará el tema a la Cámara. A miniszter asszony fog foglalkozni, ő fogja bemutatni ezt a témakört a plenáris ülésnek. Ahogyan tudják, ezt követően nem lesz kecsdiáj ezen vita kapcsán, csak kék kártyás kérdéseket lehet feltenni. Megadom tehát a szót a miniszterasszonynak, rejt a miniszterasszony, hogy a szó. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt ház, engedjék meg, hogy a főképviselő asszony <clears throat> Catherine Ashton nevében tájékoztassam önöket a szíriai helyzetről, ennek az értékeléséről. Biztos vagyok bennem, hogy mindenki egyetért velem abban, hogy ez a szívfacsaró és már két éve tartó konfliktus politikai megoldása egyáltalán nem látható még. A politikai folyamat, amelyet az EU és a nemzetközi közösség támogat, <clears throat> még sajnos nem hozott igazi eredményeket a mai napig. Ugyanakkor arra sincsen semmilyen jel, hogy az Assad rezsim egyszerűen túllépne saját árnyékán. Láttuk, hogy Assad elnök milyen elfogadhatatlan beszédet tartott, nem csak mi, hanem Brahimi külön megbízott is így tartja ezt. Az EU egyértelmű Assad számára nincsen jövő Szíria jövőjében. Az EU folyamatosan együttműködött minden partnerrel, a bilaterális, multilaterális és intézményközi szinten, annak érdekében, hogy a sokszorító kérdéssel mind foglalkozni tudjunk. A politikai erőfeszítések folytatódnak, és nem kell a mindennapi diplomáciai lépéseket eh, felidéznem, amelyek Brüsszelből, illetve a fővárosokból kerülnek irányításra. Mi a főképviselő eh, legutolsó nyilatkozatát idézem most eh, Assad beszédjéről, valamint az Európai Tanács határozatát, illetve a FAK következtetéseit is decemberben, és meg kell említenünk a szankciókat, valamint a szíriai ö, forradalmi és ellenzéki erő koalíciójának elismerését, mint a szíriai nép legitim képviselőit, valamint a harmadik bizottság támogatását és az UNHRC határozatait kell megemlítenünk. Tovább nyomon követjük a helyzetet, és ha szükség van, további szankciókat fogadunk el. Az EU Brahimi úr missziója továbbra is tart, támogatja. Ő nagy erőfeszítéseket tett az elmúlt hónapokban annak érdekében, hogy működő megoldást találjon, és ezt elismeréssel adózunk. Reméljük, hogy közel a kompromisszum annak érdekében, hogy a Szíria jövőjén bevezető utat kikövezzük. Nyomon követjük, hogy Brahimi külön megbízott mit tesz. Egyébként január 29-én az, UN, az ENSZ biztonsági tanács előtt szólal föl, tehát a külügyi <clears throat> tanácson nem volt jelen januárban, de februárban meghívjuk. Ugyanakkor a szír lakosság súlyos kihívások előtt áll több száz ezer menekült, menekült át a szomszédállamokba, nagyon súlyos a térségben a tél, és több millió szíriai hagyta el lakhelyét, félve például a különböző kémiai fegyverbevetésektől. Az Európai Tanács és a külügyi tanács minden opciót nyitva hagy, nyitva tart annak érdekében, hogy támogassuk a szíriai ellenzéket, és megőrizzék a civilek életét. A következő január 31-i külügyi tanácsülésen beszélünk erről. A pénzügyi támogatás a megoldásnak csak egy része, de segíthet a kihívások megoldásában. A <clears throat> múlt legutóbbi EP vita óta az EU majd, hogy megduplázta a támogatását. Ma több mint 500 millió eurót juttatunk Szíriának, ebből 350 millió humanitárius segét, és ezekből hosszú távú akciókat, menekültek támogatását, a szíriai fiatalok támogatását, valamint oktatási képzés intézkedéseket is támogatunk, ugyanakkor a regionális védelmi programot is támogatjuk, melynek célja az, hogy megőrizzük a szíriai, megúvjuk a szíriai lakosságot, illetve a szomszédban menekült lakosságot. Sokkal több erőfeszítésre van szükség, és a segítségnyújtás csatornáit javítani kell, még akkor is, hogyha nagyon nehéz, komoly kihívás elé állít bennünket a kemény tél. Georgieva asszonynak, biztos asszonynak és munkatársainak külön köszönettel tartozom ezen a területen. Ugyanakkor fel kell készülnünk a day afterre, a fordulat utáni napra, intézményi és gazdasági újraépítésre kell felkészülni, valamint arra, hogy hogyan támogassuk a lakosságot Assad eltűnte után. Az EU ugyanakkor megelőző preventív intézkedésekre is felkészül a vegyi fegyverek esetleges bevetése esetén. Jelenleg ugyanakkor a határokon átnyúló eleme, elemekre is koncentrálunk, és szorosan együttműködünk Szíria szomszédaival, Jordániával és Törökországgal. Az EU tehát egy eh, sokrétű megoldást eh, keres, támogatja multilaterális intézményeket, mint az ENSZ-t, ENSZ-et, vagy az INGOS-t, valamint a különböző civil szervezeteket, helyi szíriai civil szervezeteket és nemzetközieket annak érdekében, hogy támogassuk az ellenzéket. Mint tudják, az EU az ENSZ humanitárius fórum társelnöke, valamint a donátori koordinációt is irányítja a Szíria barátai gazdasági csoportban. Azon dolgozunk, hogy javítsuk a segítségnyújtás lehetőségeit, az EU ezen felül pedig a donátori konferencián is részt fog venni, melyet az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon hívott össze, és amelyet a kuvaiti emír január 30-ára hívott össze Kuvaitra. Egyrészt tehát dolgozunk a politikai megoldás keresésén, másrészt pedig nem veszítjük szem elől a szíriai tragédia emberi dimenzióját sem amely tragédia több mint 60 ezer ember, ember halálát eredményezte, és két és fél millió ember veszítette el, az, vagy hagyta el az otthonát, és 500 ezer ember menekülté vált. Ezek olyan számok, amelyek sajnos továbbra is nőnek mindaz alatt, hogy itt beszélünk. Georgieva biztos asszony be fog önöknek számolni arról, hogy fáradhatatlanul dolgozunk nap mint nap azon, hogy csökkentsük a szír lakosság szenvedését, de ugyanakkor egyetértünk abban, hogy a tragédiát meg kell akadályozni. Tudom, hogy önök közül vannak, akik úgy gondolják, hogy nagyobb esetleg közvetlen katonai segítséget kellene nyújtani. Azonban ez az opció még nagyon megosztja a döntéshozókat az Európai Unión belül, ezért továbbra is el kell kötelez, elkötelezetten folytatnunk kell az idáigi tevékenységünket, Brahimi külön megbízottat kell támogatnunk, és fel kell szólítanunk a szírvezetést arra, hogy vegye észre mi a valóság, és vessen véget az erőszaknak. Köszönöm. Eh, vamos a entrar entonces en procedimiento. Köszönöm. Most Áttérünk a frakciók nevében felszólalók hozzászólásaira 5 percben néppárt nevében Szala Franka úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Az a rettenet, amit Szíriában látunk, időközben átlépett minden elképzelésen. Tegnap 90 egyetemi hallgatóról beszéltünk, tehát ennyi áldozata volt egy támadásnak az egyetem épület ellen, és tovább növekszik a halottak száma. Nagyon különböző számokat hallottunk persze időközben, az imént hallottuk például a menekültek számát, a határokon belüli menekültek, illetve határokon túli menekültek, az infrastruktúrális károk, a házak, a lakások tönkrementek, elviselhetetlen a helyzet időközben. Úgy mondják, hogy azt adnak vége, csak időkérdése, mikor tűnik el, de egyenlőre még nem látjuk pontosan, hogy ez mikor történik meg. Pillanatnyilag azt is látjuk, hogy Oroszország nem igazán hajlandó a biztonsági tanácsban feladni a pozícióját, de hát valamikor Oroszországnak is felelősséget kell válni, vállalni a nemzetközi közösség előtt az általa képviselt álláspont miatt. Genfben elmúlt héten sor került egy újabb tanácskozásra, is. elnök úr, őszintén szólva nem is tudom, hogy az Európai Unió képviselői ezen részt vettek-e, ezen a tanácskozáson. A nyilatkozatokból egyébként világosan kiderül, hogy nem sikerült konkrét eredményre jutni a biztonsági tanácsban. Brahimi úr e héten Egyiptomba látogat a helyzet egyébként ott is meglehetősen rossz, és a jelek inkább arra mutatnak, hogy tovább romlik, és minden bizonyal további áldozatokkal kell számolni majd a 60 ezeren túl, amely már eddig is volt, és úgy tűnik, hogy egyre inkább pokollá válik az élet Szíriában. Figyelembe véve ezt a helyzetet a nemzetközi közösség igazából nem tud eleget tenni az elvárásoknak. A vegyi fegyverek fenyegetése is szóba került már korábban. Többen említették, a francia elnöknek is volt egy ezzel kapcsolatos emlékezetes nyilatkozata, de Ebben a helyzetben igazából időre játszanak egyre többen. Minden bizonyal abból indulhatunk ki, hogy egyértelmű győzelemre egyik fél sem számíthat, tehát nem tudja elnyomni teljesen az ellenzékét Assad, illetve az ellenzék sem tud egyértelmű győzelmet aratni, és valamikor a nemzetközi közösségnek ebből kiindulva tehát állást kell foglalnia. Egyébként pedig időközben itt van Mali kérdése is a napi renden, ez is egy tovább élezi a helyzetet. Éppen tegnap folytattunk vitát itt a francia kezdeményezésről, hogy adott esetben egy repülési tilalmat lehetne bevezetni az ország felett, Szíriáról van szó, és talán ezen a vonalon lehetne tovább haladni. Elnök úr, egyébként pedig el kell, hogy mondjuk azt is, hogy van a konfliktusnak egy humanitárius dimenziója, amivel külön foglalkoznunk kell. Köszönöm Georgiava Gergely biztos asszony erőfeszítéseit, de hát itt nyilván nem csak arról van szó, hogy egyszerűen választanunk egy nagy humanitárius vál, válság kihívásaira, hanem konkrétan elvárják, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyekkel a vérfürdőnek véget vethetünk, és javíthatunk a helyzetem. Így tudnánk hozzájárulni ahhoz, hogy a nemzetközi közösség mindenek előtt az Európai Unió véget vet a szenvedésnek. Köszönöm Szöla Franka úr, a szocialisták nevében három percben, de kezdve asszony kap szót. Köszönöm elnök úr, köszönöm miniszter asszony, hogy helyettesíti Aston asszonyt, ez nem könnyű, és eh, ez bizonyosan figyelemre méltó kezdet az ön számára. Hát ez bizonyosan nem könnyű ez a téma, és ahhoz kapcsolódnék, amit Szala Franka barátom az imént elmondott. Itt mi, európaiak, azt hiszem, hogy ma Elsősorban mérleget kell, hogy vonjunk ezen diplomáciai megoldás tárgyában, illetve elemeznünk kell, hogy mi történik Szíriában a helyszínen. Támogatjuk az európai álláspontot azt illetően, hogy tekintettel a ö, kontextusra katonai beavatkozás alig ha opció, de most ö, azt látjuk, hogy az idő nem a mi oldalunkon van. Nem vagyunk ebben biztosak, hogy Assad lelép majd a színről. És meg kell néznünk, hogy milyen diplomáciai megoldás lehetséges. Itt ön rengeteg menekültről beszélt, előzetről, halottakról, áldozatokról, vagy a véres merényletről az Aleppói Egyetem ellen, ez terrorista jellegű támadás volt, akár a rezsimtől, akár az alkaidától származott. Tudjuk most, hogy az oroszok ö, ö, Szíria mögött állnak, védelmezik ö, a Bashar al-Assad légielhárítását, az irániak is helyszínen vannak, Tudjuk, hogy Katar és Szaudarábia is beavatkozott, tehát ezek a szereplők már Szíriában vannak a helyszínen, ez teljesen kezelhetetlenné teszi a helyzetet. Most kérdés az, hogy az idő még mindig a mi javunkon el, vagy ellenünk van, dolgozik. És itt van Brahmi különleges képviselő egy javaslata, itt egy 8-10 hónapos tervről van szó, egy átmeneti kormányal, ami Bashar al-Assadot a hatalomból, de ez nem diplomáciai megoldás, hiszen nem beszéltünk szabad szíriai hadseregről, amikor a képeket látjuk, kérdés, hogy ez egy felszabadító hadsereg. A fiatal szíriaikat megfosztották szabadságuktól, itt ö, újfent szalafista beszűrődéseket láthatunk a hadseregbe. Ezt a helyzetet nem akarjuk, egy megfelelő választ vagy egy B-tervet várunk. Kevés telt az idő. Köszönetet mondok Zsorzseva asszony a humanitárius tervért, a legtöbbet tett, amit tehetett, és a parlamentnek kell elérnie, hogy ez a fellépés folytatódjék, és a humanitárius segély ö, ne rekedjen meg, ne szankcionálják azt, tehát ezt folytatni kell, és egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni, a mérlegvonáson túlmenően. Itt van egy 55 ország részéről indított kezdeményezés, hogy a Nemzetközi Bírósághoz forduljon Szíria tárgyában milyen szerepet kíván játszani az Európai Unió ebben a folyamatban. Mit gondol erről a kezdeményezésről? Az alapprobléma az, hogy nincs stratégiai elképzelésünk a problémát, illetve, illetve nem elemezzük kritikusan a diplomáciai megoldás lehetőségeit. Köszönöm. Elnök, köszönöm Veronik. A liberálisok nevében két percben Sake asszony kap szót. Thank you, President, Minister, Commissioner, colleagues. Köszönöm szépen. Nagyon sajnáljuk, hogy maga a főképviselő nem tudott eljutni és két hónapos késéssel végül is nem sikerült eljönnie. De a lényeg az, hogy az ő vezetése alatt milyen hatást tudunk kifejteni a világban. Koszovóban jár a főképviselő. A kérdés most az persze, hogy milyen sokáig tart maga a konfliktus. Akkoriban Jugoszláviában túl sokáig tartott, amíg reagáltunk, és úgy tűnik a történelem megismétli önmagát. Két évvel ezelőtt Szíriában egy határozott fellépéssel a helyzetet korlátozni lehetett volna. Nagyon sajnálatos, ami történt, és több tízezer áldozattal járt. Egyébként pedig ember okozta károk után, ami óriási problémát jelent, hozzájön még a tél, és a humanitárius katasztrófa létrejöhet, hogyha nem lépünk, és ez Assad javára szolgál. Az ENSZ Bogdanovval együtt újra megtárgyalta a vitát. A legfontosabb pontok azok, hogy nem sikerült eredményre jutni, mint a legtöbb olyan tárgyalás, ahol az oroszok részt vettek Szíria vonatkozásában. Biztos asszony, miniszter asszony, hol is tartunk most? Tegyünk végre lépéseket egy ENSZ biztonsági tanácsi rezolúció érdekében, ezzel elérjük az embereket, és egyértelművé teszi a mi állásfoglalásunkat, egy politikai vitát indíthat el, és végre megtörhetjük azokat a bűnözői struktúrákat, amelyek ott hatalmon vannak. A más kérdés, hogy miért Svédország az egyetlen EU tagállam, amely eh, azt követeli, hogy kerüljön a Nemzetközi Büntetőbíróság elé. Aztán miért vár a többi tagállam? Meg kell mentenünk a szíriaiakat, akiket megtörtek, akik fáznak eh, egy gyilkos rezsim és egy egyre radikálisabb ellenzék között örlődve. Egy humanitárius katasztrófa előtt állunk, és túl sokáig vártunk már eddig is. Köszönöm. Köszönöm, Sake asszony. A zöldek frakció nevében három percben asszony kap szót elnök úr, legutóbb, amikor Szíriáról beszéltünk, ez december 12-én történt, 22 órakor, Malmström asszonynal, és felvetettük azt a katasztrofális helyzetet, amely sajnálatos módon két hónappal később, egy hónappal később teljes mértékben megvalósult. Én azt hiszem, miniszterasszony, hogy uh, itt most már nem kell ezt az irányt folytatni, ez azt jelenteni, hogy uh, ezek a szörnyű jóslatok beigazódnak a jövőben, ehelyett irányt kell váltani, és ideértve a humanitárius segét is, ami nagyon fontos, hiszen ez az EU részéről a nemzetközi segély 53%-et teszi ki. Nagyon rosszul osztják el ezt a humanitárius segélyt, nagy-Britannia szinte a bilaterális segély, az európai bilatás segély felét biztosítja. De itt a segély eljutatásával van probléma, hiszen ez a szíriai vörös félhold irányítás alatt történik, amely a szíriai rezsim irányítás alatt áll, mely szisztematikusan szétrombolja például a pékségeket, hogy éhénységet izé-, idézzen elő, hogyan lehet tehát egy igazságos módon és nem politikai módon szétosztani a humanitárius segélyt. Tehát itt nagyon sok közösségről tudunk, akikhez nem jut el a humanitárius segély. Azt várom, tehát hogy a következő két napban, hiszen egy ülés foglalkozik ezzel a témával, az Európai Unió valóban elgondolkodjon azon, hogy hogyan lehet hatékonyan szétosztani a humanitárius segélyt. A menekültek tárgyában sajnálom, de úgy vélem, hogy megint csak itt van ez a probléma, amit december 12-én jeleztünk, tehát itt a szíriaiak emberkereskedőkhöz fordulnak, hogy Európába jussanak, vagy akár hamis útleveleket vásárolnak, mert nem lehetséges szíriai útlevéllel legálisan eljutni Európába, hogy akár átmeneti politikai menedéket kérjenek. És azt, azt mondhatom, hogy a ö, gazdag családok vannak például Lengyelországban, akik hamis útleveleket vásároltak Törökországban, és 45 ezer euróért vették ezeket az útleveleket. Tehát itt egy átmeneti védelemre lenne szükség, van is egy irányelv, amely idevág, azt hiszem, hogy a legfőbb ideje lenne, hogy ezt alkalmazzuk is. Aztán úgy tűnik számomra, hogy az irányt nem szabad megőriznünk a fegyverembargót tárgyában ez rettenetes hatásokat váltott ki. Az ellenzék a golfállamokból szerzi be a fegyvereket, és az iszlamizáció veszélye, amelyeket egyesek előtérbe helyeznek, hogy a fegyverekhez való hozzájutásra utaljanak, az pont az ellenkező hatást váltja ki. Tehát ez egy paradoxon, és azt várom a január 31-ai tanácstól, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, mert a jelenlegi irány az teljesen kontraproduktív. Végezettől azt hiszem, hogy nagyon figyelnünk kell arra, hogy jelenleg mi történik Törökországban a PKK-val zajló tárgyalások során. Ez a folyamat nagyon törékeny, az EU mindent megtesz, hogy sikeres legyen, de itt dominó hatással számolhatunk a régiót illetően. Jó lenne, hogyha az EU szerepet vállalna ezen a területen. Elnök, köszönöm Helen, két percben. A konzervatívok nevében Tanok úr kapszott. Elnök úr, miniszterasszony, nagyon nehéz elképzelni, hogy két éve tart már ez a szíriai konfliktus, ennyi ember meghalt, és ennyire kicsi esélye van annak, hogy a békét megteremtsük. Csupán tegnap 70 ember halt meg egy bombatámadáson, amelyet az Aleppói Egyetemi Kampusz ellen irányoztak. Ez egy új paradigma jön létre, ahol minden oldal a másik oldalra mutogat, hogy ő volna felelős. Ez pedig valami jelentős változás történt, mégpedig az, hogy most már mindkét oldalt sajnos atrocitásokkal lehet vádolni, Éppen ezért tehát nem lehet szemellenzősen minden ellenzéki csoportot támogatni, főleg nem a dzsihádistákat. Assad elnök morálisan csődbe ment, eh, egész egyszerűen eh, el kell takarodnia, a saját lakosságát bombázta, ez háborús bűn, és 60 ezer ember meg halálá eh, szárad a kezén. Arról hallottunk, hogy a Hizbullah, Hizbullah most um, fegyvereseket gyűjt a kormány védelmében. Ugyanakkor bár milyen olyan határozat, amely lehetővé tenné, hogy Assad továbbra is hatalmon maradjon, elfogadhatatlan volna a nyugat számára. Kína és az USA továbbra is a damaszkuszi kormányjal és rezsimmel keresi az epizment, a békéltetés lehetőségét, és támogatja őket. Fontos, hogy őket megnyerjük, máskülönben, hiszen visszaélnek a biztonsági tanácsban betöltött helyükkel. Brahimi az ENSZ küldötte, mindent megtesz a konfliktus véget érte érdekében, de Moszkva most már ne csak beszéljen, hanem tegyen is valamit ennek érdekében. Éppen ezért csak abban reménykedhetünk, hogy a béketerv sikerre vezethető, és a kisebbségek, például a keresztények eh, terhére nem követnek el szörnyű atrocitásokat, és eh, megszabadulnak a katonai támadástól és a zsarnokságtól. Köszönöm szépen, most pedig az FD nevében 1 perc, 30 másodpercben Belder képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. 2013 a reálpolitika éve. Szíriában két lehetőségünk van. Vagy minden katonai eszközt arra használunk föl, hogy Bashar al-Assadot előzzük, ám ez az opció azt jelenteni, hogy folytatjuk a polgárháborút, és tönkretesszük az infrastruktúrát, valamint humanitárius katasztrófát váltunk ki. Ez pedig súlyos következményekkel járna a szír lakosság számára, és instabilitást okozna a szomszédországokban is másrészt, hogyha a polgárháborút valóban be akarjuk fejezni, akkor politikai párbeszédet kell keresnünk a szír rezsimmel. Ez pedig azt jelenti, hogy a nyugatnak és az Európai Tanácsnak is, illetve a tanácsnak, remélem figyel a tanács, az belföldi ellenzéket is támogatniuk kell. Miért nincs kapcsolatuk a Muszalahával? Miért csak a külföldi ellenzéket támogatják? Békés együtt, egymás mellett is. Ez kell, hogy a cél legyen, ezt kell, hogy szolgálják a tárgyalások, ugyanakkor a balkanizáció veszélye is fennáll. Kérdem én, hogy mit tesz az európai reálpolitika annak érdekében, hogy javítsa a helyzetet, és remélem, hogy a tanács figyelt rám. Köszönöm. Belder Tiene do... Köszönöm, Belder úr. Két percben Marisa Matthias asszony következik a Google nevében. Köszönöm. Elnök úr. Itt ezen a héten 6000 ember lelte halálát Szíriában, több ezer Menekült ne kell elhagynia otthonát, és egyre több áldozat, illetve menekült lesz. Drámai helyzettel állunk tehát szemben, de ez nem csupán egy vészjelzés, hanem a nemzetközi közösség kudarcának megállapítása. Mert valamennyi szervezet, mint a NATO, vagy akár az Európai Unió, valamennyien megállapíthatjuk, hogy Szíriában a helyzet egyre inkább romlik. Több ezer áltatlan ö, polgári áldozat van. Ez a kegyetlen és antidemokratikus ö, Assad rezsim. Nos, több európai kormány szövetségese volt ennek a kegyetlen rezsimnek éveken keresztül. Merre tart az arab tavasz és az a népi mozgalom, amely ott létrejött, és amelyet most magukba alvasztottak a külföldről finanszírozott militarista csoportok. Itt most már nem a demokráciáról és az emberi jogokról van szó. Szíriát nem csupán a belháború sújtja, hanem a külső beavatkozások is. Az érdekek és az ambíciók nem szegülhetnek szembe a szíriai nép békeirenti vágyával, véget kell vetni a háborúnak, meg kell állítani a szíriai helyzet romlását, ez nagyon súlyos következményekkel jár az ottani lakosság számára. Ezért az EU-nak a demokrácia és a béke mellett kellene felemelni a szavát közel-keleten. Tehát politikai tervre van szükség, amely mm, hozzájárul a konfliktus megoldásához. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet a Genfi tervet végrehajtani, hogyan lehet ezt a humanitárius katasztrófát megállítani. Elnök, köszönöm szépen, Filip Kleisz kap egy percben a függetnek nevében. Köszönöm szépen. Egyre világosabbá válik, hogy az arab tavasz okozta eufória itt a parlamentben túlzott volt, meglehetősen naívnak is nevezhetném, egy ideológiai vakság volt ez, ezt megállapíthatjuk szerintem. Volt egy szekuláris diktatúra, és most ezt felváltja egy iszlám saria diktatúra. Egyiptom erre jó példa, ezért aztán meglepő és fura most hétvégén azt hallani, hogy az Európai Unió 5 milliárd eurót biztosít az egyiptomi iszlám testvéreknek. Szíriában egyébként ugyanez a veszély, ugyanez a forgatókönyv jelentkezik és látható. Tudjuk, hogy Assad rezsimjének rettenetes fellépése elítélendő, és valóban Igyekeznünk kell elkerülni, hogy az Al-Qaida vagy más csoportok Szíriában megtelepedjenek. Az Assad rezsimnek nincsen kizárólagos monopóliuma a rettenetes tettekhez. Most már a másik oldalon is vannak olyanok, akik felelősek a vérontásért, vagy akik nem tartják be az emberi jogokat. Éppen ezért Európa részéről is figyelembe kell venni Köszönöm szépen. Ezzel a frakció szónokok köre lezárul. A vita befejezése következik. Ennek keretében megadom a szót először Georgieva biztos asszonynak. Egy sor kolléga is köszönetet mondott egyébként az önök által hozott intézkedésekért. Tehát a biztos asszony után Creighton miniszterasszony következik. Ő most pedig Georgieve asszonyt a bizottság részéről halljuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azzal kezdem a humanitárius válság merre felé halad Szíriában, a rosszból a rosszabb felé sajtos, és a legrosszabb még előttünk áll. Az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy lényegesen romlott a helyzet Szíriában, a körülményeket tekintve, ez összességében három fő tényezőre vezethető vissza. Egyrészt intenzívebbé váltak a harcok, a második pont gazdasági körülmények, feltételek időközben katasztrofálissá váltak, és harmadik pontban meg kell jegyezni, az idei tél sajnos nagyon kemény és drámai módon érinti az embereket. Ami a harcokat illeti, nem csak arról van szó, hogy ezek súlyosbottak, hanem az atrocitások egyre fokozódnak, az Assad rezsim nyilvánvalóan a leginkább hibáztatható ezért, de látni kell, hogy a másik oldalon is megjelentek az atrocitások. Ami a humanitárius segítségnyújtás feltételeit meglehetősen nehézé teszi. A második pontban, miről is beszéltem, mi érinti az embereket, még az előbbieken túl, ide tartozik az élelmiszer és üzemanyagárak növekedése, fűtőanyagok növekedése, élelmiszerhiány van, időközben éhezést látunk, mindenek előtt ott, ahol nagy harca folynak, Homs, Aleppo, Iqvi. Az említett körülmények és feltételek mellett mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy segíthessünk az embereknek, és most mindenek előtt Miss Flantre kommentárjára szeretnék reagálni, tehát hogy hogyan is működünk Szíriában a segítségnyújtás területén. Már az elejétől fogva három módon vettünk részt az ottani tevékenységben. Mi vagyunk a vezető finanszírozója a segítségnyújtásnak, és egy olyan donor vagyunk, amely a terepen is jelen van, és aktívan képviseljük a humanitárius oldalt. A Szíriai Humanitárius Fórum révén és útján, amely hétszer találkozott időközben, és bevonva az ellenzéket harcolunk azért, hogy betartsák a nemzetközi humanitárius jogot, Egyszerűen a meglévő jognak biztosítania kell, hogy az emberek nem halnak meg. És ezen túlmenően igyekeztünk kapcsolatot felvenni az érintett szíriai lakossággal. Az elején Assad mit tett lehetővé, hogy Szírián belül nem igazán nehezítette a munkákat, idők, csak minket engedett oda, időközben hét civil szervezet is jelen van Szíriában, és ott működhetnek aktívan, és tudni kell, hogy 90 civil szervezet is megkapta az engedélyt arra, vagy megkapja az engedélyt arra, hogy részt vegyen a humanitárius segítségnyújtásban a szíriai vörös, vörös félholdon keresztül a vörös fél, hogy persze, sokan mondják az egyetlen lehetőség, de valamikor ehhez ragaszkodtak, de mi túlmentünk ezen. Három szíriaiból egy a mi munkánk alapján részesül segítségnyújtásban, és igyekszünk egyre szélesebb teret biztosítani a humanitárius segítségben dolgozók számára. Egy sor találkozónk volt egyébként az ellenzék irakiekkel Kajróban, ott van a székhelyük, és biztosak vagyunk abban, hogy mindennemű csatornát felhasználunk arra, hogy bejussunk Szíriába, hogy ott segítsünk a menekülteknek, hiszen egyre többen menekült van. Kétszer jártam magam egyébként a régióban, és szívbe markoló látni azt, ami történik. Egy, emlékszem, dolgoztam egy szíriai kislányra, aki Jordániában van, két éve nem járt iskolába ez a kislány, és miről van szó? Nem csak azon emberekről van szó, akik meghalnak, hanem jövő, tönkreteszik a fiatalok jövőjét. Az oktatási rendszer szétesett, több mint 700 iskolában a lakásokból elűzöttek laknak, és természetesen mindenkinek segíteni kell a de tudni kell, hogy az egészségügy összeomlóban van, nem, kap, nem adják meg az oltásokat az emberek, nem működik, tehát egy abszolút humanitárius válsággal számolhatunk, és világos. A legfontosabb az, hogy ezen a területen dolgozunk a válságon belül, és a politikusoknak is meg kell tenni a szükséges lépéseket. Sokan beszéltek önök közül egy katonai opcióról, a líbiai válság után elmondhatjuk, Szíria nem Líbia. Szíria lényegesen jobban áll katonailag. Amikor a régióban járva ottani emberekkel beszélve kiderült, ha lenne katonai akciók, attól tartanak, hogy még vegyi fegyvereket is felhasználnának, aminek a humanitárius következményei rettenetesebbek lennének a mostaninál a katonai megoldás nem fogja biztosítani azokat az eredményeket, amelyek jobb helyzethez vezetnének. Politikai megoldásra van szükség, fel kell emelnünk a hangunkat annak érdekében, hogy ezen az úton menjünk tovább. Annyit szeretnék még elmondani a végén, hogy az elsők között biztosítottuk azt, vagy hangsúlyoztuk, hogy magas szintű humanitárius segítséget nyújtsunk. A főtitkár január 30-án megfelelő lépésekre kerül sor, és egy megfelelő találkozót szerveznek meg, mi pedig résztvevői leszünk ennek. Igyekszünk, olyan szintű finanszírozásra van szükség, amely eddig még nem született meg. A 27-ből 23 egyébként hozzájárult ahhoz, hogy segítsünk a szíriai népnek kétszer polgári védelmi mechanizmusokat is beítettünk, és nyolc tagállam segített Törökországon keresztül és Jordánián keresztül, és hogyha újra hívjuk őket, ők megint itt lesznek. De mindenkire szükségünk van, mindenkinek részt kell vállalni ebből a szerepből. Sajnos a politikai megoldás még nem látható pillanatilag, pedig az egyetlen út. Attól tartok, hogy még nagyon sok szenvedés lesz Szíriában addig és óriási a kockázata, hogy az egész szomszédos, az összes szomszédot érintheti egy ilyen konfliktus. Biztosíthatom a parlamentet, hogy a bizottság humanitárius csapata jelen volt, akár még az életüket is kockáztatva a helyszínen igyekeztek segíteni. 15-en a humanitárius közösségből már meghaltak, sokan megsebesültek. Mi természetesen folytatjuk a munkát, és az európai ígéreteket igyekszünk betartani, igyekszünk csökkenteni az ártatlan emberek szenvedését a legelkötelezettebben fellépve. Köszönöm szépen, most pedig megadom miniszter miniszterasszonynak a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni minden képviselőnek ezt a konstruktív együttműködést, a konstruktív felszólalásukat. Úgy hiszem, hogy minnyájunkat mélyen aggaszt a szíriai helyzet, és nagyon sürgősnek tartjuk a fellépést. Drámai, szörnyű, kibírhatatlan az a helyzet, amelyről mérehatóan beszélt a biztos asszony. Úgy gondolom, hogy elkötelezettnek és az Európai Unió minden intézményének együttműködve kell dolgoznia, valamint a nemzetközi közösség intézményeinek annak érdekében, hogy megtaláljuk a megoldást ahogyan a biztos asszony is mondtam. Megjegyzéseimben pedig csak reagálni szeretnék egy-két kérdésre, amelyet felvettettek, és elnézésüket kérem, hogyha valamit kihagynék. Egyetértek azzal, hogy elítéljük az Aleppói Egyetem elleni támadást tegnap. És úgy gondolom, hogy a tisztelt házban mindenki egyetért ebbéli elítélésünkben. Egyetértek Szalafranka képviselővel abban, hogy katasztrofális a helyzet, elmélyült a humanitárius válság, és a helyzet csak fokozódik, hogyha nem látszik a konfliktus vége. Ami pedig az ön kérdését illeti a Genfi tárgyalások kapcsán, a tripartit, a háromoldalú tárgyalások kapcsán. Nos, az EU nem vett részt ezen tárgyaláson. Ez a második találkozó volt az USA, eh, Brahimi és eh, a harmadik fél között, és eh, Brahimi igyekezett három fél között, tehát az USA, Oroszország és az ENSZ közötti párbeszédet fenntartani és folyamatosan kapcsolatban vagyunk Brahimi külön megbízottal. És folyamatosan tájékoztatnak bennünket arról, hogy milyen párbeszédet folytat Genfben, és az EU-nak kötelesség és feladata, hogy minden módon részt vegyen a probléma megoldásának keresésében. Ami pedig Kiszer úr kérdését illeti. Az EU Kejzer asszony kérdését illeti, a, az EU mind Genfben, mind New Yorkban részt vesz a problémák megoldásának keresésében, keresi a problémák megoldását. Sáke asszony, elnézést a kiejtésért, hanem jól lejtem ki a neveket, és Flótre asszony utaltak arra, hogy hiányzanak még, hogy közös erőfeszítéseink nem elég hatékonyak, akár a humanitárius, akár a diplomáciai területen. Nem tökéletes ez a folyamat, ezt nem állíthatjuk. De a helyzetet nem lehet leegyszerűsíteni kívülről. minden lehetséges opciót meg kell vizsgálnunk, minden aspektust meg kell világítanunk, minden lehetőséggel élnünk kell. Ahogyan Georgieva biztos is beszélt róla, és együtt kell működni a lehetséges minden szervezettel, a civil társadalom szervezeteivel is. Annak érdekében, hogy a humanitárius segély valóban a szenvedőket, a hiányban élőket érje el. hiszen um, hiányzanak az alapvető élelmiszerek és az élet viteléhez szükséges feltételek, a képviselők és a biztos asszony által mondott okoknál fogva ezek közé tartozik például a kemény tél is. Mindent megteszünk tehát, és biztosítatjuk, hogy az EU meg is tegye ezeket a lépéseket. Összességében tehát azt mondhatom, hogy az Európai Parlament és az intézmények közötti együttműködés nagyon fontos, annak érdekében, hogy minden humanitárius fronton és a politikai fronton is előbbre vigyük a mindennapi munkát. Minden lehetőséget biztosítani kell, támogatnunk kell az ellenzéket, és jobban meg kell védenünk a civil lakosságot. Ez a leg, ennek az ügynek van a legnagyobb prioritása. Keressük annak a lehetőségét, hogy hogyan tudjuk még hatékonyabbá tenni a segítségnyújtást, a fellépést, a következő külügyi tanács is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ugyanakkor a regionális együttműködést is meg kell erősíteni, biztosítandó, hogy a szíriai helyzet ne szivárogjon át a szomszédokba, a szomszéd országokba. Éppen ezért igyekszünk ezt megakadályozni, és eh, biztosítani, hogy a térség, amely amúgy is egy sérülékeny térség, ne destabilizálódjon tovább. Köszönöm. Köszönöm szépen ezzel a nyilatkozattal, ezzel a hozzászólással lezárjuk a vitát. A napirend következő pontja következik. Most pedig egy eszmecserére kerül sor az EU és Irak között.